So colleagues, um... Tehát tisztelt kollégák, köszönöm, hogy eljöttek erre a közös bizottsági ülésre, a LIBE és a Nőjogi Bizottság ülésére. Az 55-ös cikk értelmében egyeztetünk az isztambuli egyezményről, és köszönöm a Nőjogi Bizottság tagjainak, hogy eljöttek ma. És köszöntöm természetesen a Nőjogi Bizottság elnökét, Blankevics Jutek képviselőt egy nagyon rövid bevezetőt tennék. A bizottság március 4-én tett javaslatot, javasolta, hogy az Európa Tanács egyezményéhez az Unió csatlakozzon. Ennek célja a családon belüli erőszak és a nők elleni erőszak megelőzése. Május 11-én az egyezmény aláírását az Európai Unió jóvá hagyta, tehát a parlament nyomon követte ezen, a, ezen lépéseket. Egy jelentés tervezet is készült, amelyet áprilisban vitattunk meg, 318 módosító készült, most pedig átadnám a szót a Nőjogi Bizottság elnökének. Uh, Köszönöm szépen, uh, Claude Moraes. Az Európai Uniónak az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozása egy nagyon fontos uh, lépés a nők elleni erőszak közleménynek erősítése céljából, és nyilvános meghallgatásokat tartottunk, meghallgattuk az időközi jelentés fő pontjait, és ahogyan az elnök úr elmondta, itt az ideje, hogy megvitassuk a módosítókat, és szeretném megadni a szót a társ előadónak, Bonfoy képviselőnek 5 percben. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, elnök úr. Először is köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőknek, illetve mindenkinek, aki módosított nyújtott be. Köszönöm az erőfeszítést, nagyon fontos témáról van szó. Ahogy a Morales elnök úr is elmondta, 318 módosítót nyújtottak be, és 6000 karakter volt az első jelentésnek a, a végső mennyisége. Ezt próbáltuk betartani. Köszönöm. Itt a társ jelentéstevővel együttműködtünk, Orece Bélt asszonynak nagyon szépen köszönöm ezt az együttműködést. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, tehát ezek jó irányba mutatnak, és szerintem alapvetően konszenzus sikerül kialakítani. Először is, ami az erőszak okát illeti, el kell gondolkodnunk a nők és a férfiak közötti különbségeken. Itt a globális általános eredményt szeretnénk elérni. Meg kell változtatni a gondolkodásmódot, a társadalom mentalitását, a tájékoztatás, a az integráció segítségével, a szexuális tájékoztatás segítségével. Nagyon sok szexista megjegyzést találunk a közösségi médiában. Meg kell erősítenünk a megelőzést, a védelmet és az utánkövetést. Egyetértek önökkel, hogy akik ilyen bűncselekményt követnek el, azokat meg kell büntetni, és ennek következtében a jogrendszernek, az igazságszolgáltatási rendszernek támogatnia kell a nőket. És az a célunk, hogy együtt működjünk tehát ezekkel a szolgáltok annak érdekében, hogy ne kerüljenek ismét ilyen áldozati szerepbe a nők. Az, az isztambuli egyezmény kapcsán további támogatást kell nyújtani, például jogi formában, ezért ezt, ezt nagyon fontosnak tartjuk, ez egy első lépés ebben a harcban. Tehát egy jogalkotási aktusra van szükség, egy irányelvre, amely közös definíciókat tartalmaz Európai Uniós szinten, meghatározza, hogy milyen bűncselekmények áldozatai a nők, illetve hogy hogyan valósítjuk meg ezt az egyezményt, és gratulálok az eddigi munkához ezen a területen. Aztán a módosítók születtek arra vonatkozóan, hogy egy európai koordinátort alakítsunk ki, egy ilyen pozíciót, és van egy olyan független szervezet, amely az isztambuli egyezmény megvalósítására törekszik. Több politikai frakció, a szociál, szociáldemokraták, a GUE és az ALDE is támogatta ezt, és biztos vagyok abban, hogy a többi frakció is támogatni fog ebben ezen kívül. Van egy bekezdés, ami a többszörös diszkriminációval foglalkozik. Ebben kimondtuk, hogy a migráns, a menekült, illetve a fogyatékkal élő nők, a, a transzexuálisok, a leszbikusok, amennyiben ezek a nők többszörös diszkriminációnak vannak kitéve. A rasszizmus, illetve a xenofóbia is érinti őket. Aztán Stevens asszony áprilisban a fogyatékkal élő nőkről készített jelentést, ehhez is gratulálok. Itt van egy módosítás, a 40-es módosító, amelyet több frakció támogatott. Ez utal az ENSZ egyezményére, amely a fogyatékkal élők jogait sorolja. Szeretnénk megemlíteni azt a tényt, hogy nagyobb mértékű védelemre van szükségük ezeknek a nőknek az Isztambul Egyezmény kapcsán. És Stevens mondja, felhívta arra a figyelmet, hogy minden intézkedést és kell mindenféle diszkrimináció nélkül, bármilyen vallási háttérrel rendelkezenek ezek a nők, illetve attól függetlenül, hogy fogyatókkal élnek el vagy sem. Aztán ott van az abortuszra vonatkozó módosító. Kunyava és Borg asszony is erre vonatkozóan nyújtott be módosítót itt a kényszer terhesség mindenképpen a jogok megsértését jelenti, illetve erőszakként minősül. A nőknek biztosítani kell az abortuszhoz való jogot, ez nem megkérdőjelezhető. Aztán ezt az egyezmény, az isztambuli egyezmény is kimondja ezt a jogot, ezt mindenképpen érvényesíteni kell politikai szinten is. Ezen kívül azt látjuk, hogy Európában eh, reakcionista eh, reakciót váltott ki ez a kérdés, gondolok itt különösen Lengyelországra. Hogyha nem védjük meg az abortuszhoz való jogot, akkor ki fogja ezt megtenni? Lengyelországban több ezer nő szembeszállt a kormányal és tüntetett az utcán ennek érdekében. Vannak még olyan témák, amelyek problematikusak vagy, vagy kérdésesek, például vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jelentéktelen ez az egyezmény, vannak olyanok, akik nem kívánnak ehhez csatlakozni, vannak olyanok, akik negatív megjegyzéssel éltek a migránsokra vonatkozóan, illetve a kényszer, kényszer házasságra vonatkozóan. Az árnyék jelentéstevővel Strasbourgban találkoztunk május 18-án, és nagyon jó volt az együttműködés, jó pár kompromisszum született. Ezek a fogyatékkal élő nőkre vonatkoznak. Itt még nehezebb az ő helyzetük a függőség miatt, ahogyan ezt már elmondtam. Aztán beszéltünk az erőszak fizikai, pszichés, érzelmi, szexuális és gazdasági hatásairól is illetve kiemeltük azt, hogy a gyermekeket is éri családon belüli erőszak. A civil társadalom nagyon fontos szerepet vállal a nők elleni, nők elleni erőszak elleni harcban, ezt támogatni kell. Aztán van olyan kompromisszum, amely kimondja, hogy a nőket nem ugyanolyan védelemben részesítjük különböző politikai okokból, illetve az európai stratégia és a jogalkotási háttér is a okok közé sorolható. Fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak, illetve támogatást. Aztán az önvédelem és egy nagyon fontos eszköz, ezzel is szembe szállhatunk az áldozat szereppel. Ezen kívül Aztán a becsület kapcsán elkövetett erőszakot is elítéljük, valamint föllépünk az interneten történő erőszak ellen is. Június 18-án az árnyék jelentéstevőkkel találkozunk, hiszen még vannak olyan témák, amelyben megállapodásra kell jutnunk. Gondolok itt különösen a migrációra, illetve a menekültügyi kérdésre. A LIBE jelentéstevőjeként nagyon is odafigyelek E, erre a kérdésre. Tudom, hogy a migránsok és a menekültek e, külön e, sérülékeny helyzetben vannak. Ami az ütemtervet illeti, a LIBE, illetve a FEM bizottságban július 11-én, illetve július elején fogunk szavazni, aztán plenárison szeptemberben. Biztos vagyok abban árnyék jelentéstevőként, hogy ez a jelentés megfelel majd a nők elvárásainak, és megpróbálunk, megpróbálunk gátat szabni az erőszaknak meg kell védenünk az állampolgáraink elvét, állampolgáraink életét, a populisták ellenében is föl kell lépnünk. Május 11-én a tanács döntést hozott arra vonatkozóan, hogy csatlakozik az Európai Unió az egyezményhez, ez pedig kimondja az Európai Unió kompetenciáját egyrészt a non reforma illetve a menekültügy kérdésében, más pedig, másrészt pedig a bűnügyi kérdésekkel kapcsolatos együttműködés terén. Karazabilt asszonyjal együttműködtünk, és sajnáljuk, hogy itt a hatáskör nagyon is restriktív jellegű, fölmerül a kérdés, hogy ez milyen jogi következményekkel jár. Azt kérjük, hogy lássuk világosan a döntéseinket, lássuk világosan azt, hogy mit jelent az egyezményhez való csatlakozás, és természetesen tájékoztatjuk majd önöket a, erről, ennek eredményéről. Now uh, I will give the floor to co-reporter. Köszönöm. Anna Koretsz a Bildnek adom meg a szót, aki társadalmi jelentésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, társelnök kedves kollégám, van nagyon jó az együttműködés, köszönöm az árnyék előadóknak is a munkájukat. Nagyon jó azt látni, hogy politikai frakcióhoz való tartozástól függetlenül egy fontos cél érdekében együtt tudunk működni. Fontos, hogy bármiféle felépésünk ne ássa alá a nők egyenjogúságának biztosítás érdekében tett erőfeszítéseinket. Egyértelműen ki kell mondani, hogy a nőkkel szembeni erőszak nagyon sős bűncselekmény, amely komoly büntetést érdemel. Arról beszélünk, hogy nőkkel szemben a férfiak erőszakot követnek el. Mindegy, hogy valaki elhagytak valaki a felesége, vagy azért, mert a férfi ivott, vagy féltékeny, nincs semmiféle hagyomány, kultúra, vagy vallás, amivel lehet, ne, a, amit kifogásként hozhatnánk azért, mert megverünk, megölünk egy nőt. Az isztambuli egyezmény egyébként a nőkkel szemben erőszak ügyében jó néhány hasonló bűncselekményt felsorol. arra kell felszólítani a tagállamokat, hogy teljes mértékben vegyék át, és ezt ratifikálják, és ezt az egyezményt is szerezzenek neki, szerezzenek gyakorlatban is, alkalmazzák ezt. A tagállamok mellett az Európai Unió egész is csatlakozik eh, az isztambuli egyezményhez, de sajnálatos módon, és ezt ellenező sajnálatos módon, ez korlátozott módon a szexizmus, sztereotípiák, a megbélyegzés ellen is fel kell lépni, annak érdekében, hogy az nemek esély egyenlősége valóban megvalósuljon hosszú távon, csak így eh, tudunk hatékonyan fellépni a nőkkel szembeni erőszak ellen. 318 módosító indítvány érkezett. Kriszti már sok mindent elmondott, ezért tényleg én is csak villám gyorsan hát az első eszmecserét követően minden javaslatot beépítettünk, ami a kollégáktól érkezett, a fogyatékkal élő nők, a iránymutatás a tagállamoknak az isztambuli egyezmény végrehajtás érdekében, hogy arra ösztönözzük önöket, hogy ezt eh, ratifikálják, illetve a kiskorúak eh, kiszolgáltatottsága, illetve az online eh, bűncselekmények, amelyek eredetileg nem szerepeltek ebben. Femme előadóként, néppárti képviselőként kérek mindenkit arra, hogy nők kell szenvedni erőszak és az isztambuli egyezményre koncentráljunk, hogy a szöveg rövid maradjon, valóban céltudatosan kell eljárnunk. A tanácsnak és a tagállamoknak egyértelmű üzenetet kell küldenünk hozzáadott érté kapcsolatban. A tagállamokat nem volt könnyű, és nem könnyű meggyőzni arról, hogy egy hatékony, átfogó jogi keretre van szüksége európai szinten, hogy valóban a, megvédjük az áldozatokat, és senki se ússza meg, ha ilyesmit követ el. Európai szintű eszköz létrehozása ez a következő lépés az isztambuli egyezmény után, annak érdekében, hogy minden lehetséges eszközzel rendelkezzünk európai szinten. Ebben a jelentésben ugyanakkor szeretnék nem kitérni olyan kérdésekre, amelyek nem tartoznak a tájára, és éppen ezért olyan módosítókat nem támogatok, amelyeknek eh, fennáll a veszély annak, hogy ez a kiváló konszenzus esetleg megtörik. Az abortusz ügyében mindenki jól tudja, hogy én mit gondolok az abortuszról. A biztonságos, legális abortusz gondolatát támogatom Európában, de még egyszer mondom, különbséget kell tennünk, és az Európa Tanács szakértőit is meg kell kérdeznünk, a kényszer abortusz mindenképpen meg kell, hogy említsük, mint a nőkkel szembeni erőszak egyik formáját. Az abortusz bármely más formájára nem terjed ki az egyezményre, és hát az egyezményre nincs beleszólásunk, ez az Európa tanács egyezménye. Itt alapvetően nem az abortusz a fő kérdés, az isztambuli egyezménynél kell maradnunk. A javasolt módosítók, amelyek a kollégáktól érkeztek, az abortusz megtagadásáról, visszatasításáról szól. Nem szabad ezt, kérem, ne használjuk ezt arra, nem szabad ezt arra használni, hogy megtörjük a konszenzust. Az isztambuli egyezményről kell beszélni, mert erről szól a jelentés. Ez most nem az abortuszról szóló vita. Ne vigyük félre ezt a vitát. Rengeteg más fórumunk van e, erre, ahol erről beszélhetünk hogy mit tehetünk európai szinten, nemzeti szinten, de ezt nem itt és most kell megvitetni. E, éppen ezért nem támogatunk olyan módosítókat, amelyek nem tartoznak a tájhoz, még akkor sem, hogyha néppárti kollégáktól érkeznek ezek. A kompromisszumos módosítók első köréről megállapodtunk, a jövő héten is találkozunk majd ez ügyben. Nagyon gyorsan mi szerepel itt a fogyatékkal élő nők? Nagyon fontos, a leginkább kiszolgáltatott csoportok a büntetlenségnek véget kell vetnünk, a civil társadalom fontos szerepe, a, a forrodrót vonalak, segítő vonalak, a megelőzés, a felvilágosítás, az áldozatok kés védelme, illetve a bosszú pornográfia, ami a bűncselekményeket teljesen új típusa. Arra kérjük az Európai Bizottságot és a tanácsot, hogy a tagállamokkal vegyék fel a kapcsolatot. Tudjuk, hogy egyes tagállamokban milyen komoly ellenállásba ütközik ez az egész folyamat konszenzust kell építeni, ebben várjuk az ő segítségüket. Remélem, hogy minél hamarabb meg tudunk ez ügyben állapodni, és minél többen támogatják a jelentést plenárisan. Köszönöm. Okay, so, so which... Köszönöm szépen. Szerettem volna köszönetet mondani mindkét előadónak, és hangsúlyoznám, hogy uh, most áttérünk a módosítók megvizsgálásának kényesebb szakaszába, de köszönöm a hozzászólásokat. Ami pedig a többi képviselő hozzászólását illeti, Luna csak azt, hogy nevében Albrecht úr kap szót. Köszönöm szépen. A zöldek árnyék előadójának nevében, Teri Ránk és Ulrike Lunacek nevében szeretnék köszönetet mondani a társelőadóknak, ezen proaktív és ambiciózus megközelítésükért. Az Európa Tanács Isztambuli Egyezménye az első jogi kötelező érvényű egyezmény, amely nemzetközi szinten fellép a nők elleni diszkrimináció és az erőszak szembeni küzdelem terén. 14 tagállam, köztük hazám, Németország már aláírta, de még mindig nem ratifikálta ezt az egyezményt. A zöldek frakciója azt is szeretné hangsúlyozni, hogy sajnáljuk azt, hogy a tanács május 11-én csak az EU csatlakozását hagyta jóvá, azt, hogy a az egyezmény bizonyos restriktív területeihez csatlakozik az EU, a menekültügy, a jogi együttműködés terén, amelyek esetében kizárólagos a jogkör. Az isztambuli egyezmény fontos rendelkezéseket tartalmaz a menedékkérők nemi alapon megjelenő nemi alapon megjelenő erőszakkal szemben. Ez, az Európa Tanács ezen döntése jogi bizonytalanságot is felvet, és ezért teljes mértékben támogatjuk azt, hogy az előadók kérik a tanács jogi szolgálatának véleményét, és az Európai Parlament jogi véleményét is fontosnak tartjuk. Ami pedig a módosítókat illeti, örvendünk annak, hogy a széleskörű csatlakozást támogató módosítókat a 8-as kompromisszumba beépítették, és az anyagi alapú erőszak esetében ezt nem építették be a preambulum bekezdésekbe. A szexista gyűlölet beszéd az online és az offline erőszakkal szemben is terjesztettünk módosítót. A fő követelésük ezen a területen még mindig érvényes. Az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslattal kell, hogy előálljon a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem céljából. Ez megnyitná a lehetőséget a tagállamokkal szembeni kötelezettség szegési eljárások irányába, mennyiben még ezen tagállamok nem ratifikálták ezt az egyezményt a tanácsnak. Egy passzerel záradékot kellene elfogadnia, ezt a záradékot aktiválni kellene úgy, hogy egyöntetű döntést hoznak és a bűncselekmények közé sorolják a nők elleni erőszakot. Ezt be kell építeni az unióról szóló szerződés első cikkébe, hiszen a nők elleni erőszak egy széles körben elterjedt és alapvető emberi jogi jogsértés, amely több mint 250 millió nő mozgásszabadságát is korlátozza az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen. Az ICR nevében pedig Skripek úr következik. Köszönöm szépen. Szlovákul fogok beszélni. Elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretnék hozzászólni ehhez az anyaghoz, ez nagyon fontos. Fontosnak tartom azt, hogy támogassuk azon fellépéseket, amelyek által felléphetünk a nők elleni erőszakkal szemben. A nők a rendőri szervek védelmét kell élvezzék, és jogi segítséget is kell, hogy kapjanak. Az isztambuli egyezménynek köszönhetően kérdés, hogy a nők és a lányok most jobb védelmet élveznek-e. Szerintem a célokat nem érjük el, ugyanis nem rendelkeznek kellő védelemmel. Amit ez az egyezmény bevezet, és ez nyilván zavarja és a tagállamokat, ezért nem ratifikálják. Azaz, hogy a gender, mint olyan, egy társadalmi kategóriaként jelenik meg, és a a gender fogalma, fogalma mellett kiállunk, támogatjuk ezt a definíciót, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy a házasságot hogyan definiálják a különböző tagállamokban. A szülők a saját vallásuknak megfelelően kell, hogy felneveljék gyermekeiket, ezt tiszteletben kell tartani. Meg kell állapodnunk ezen kérdésekben is és ha ez így van, akkor ezt a definíciót el kell fogadnunk. Nem tartom helyesnek azt, hogy elfogadjunk egy monitoring eljárást, hiszen ez sérti a nemzeti szuverenitást. A családon belül erőszak nagyobb figyelmet érdemel, több mechanizmus van, amelyet felhasználhatunk egy célból, a rendőri szerveket jobban ki kell képezni, az együttműködést javítani kell a tagállamok között, a magán szférán belül is elő kell mozdítani a jobb együttműködést, az Isztambul Egyezmény ezt nem segíti elő. A tagállamokra nézve nem kötelező érvényű ez az egyezmény, főleg ami a ratifikációt illeti. Éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy például Törökországról állíthatjuk-e, hiszen Törökország ratifikálta, hogy ott alacsonyabb az erőszak aránya a ratifikáció előtti és utáni adatok nem erről tanúskodnak, nem bizonyítják, hogy csökkent volna az erőszak. Milyen következtetést tudunk ebből levonni? Szeretném megelőlegezni, hogy a konzervatív frakció, amelyet én képviselek, fontosnak tartja és pozitívan értékeli az együttműködést, de ez egy politikai természetű dokumentum. Nem átláthatóak a gyakorlatok, amelyek a konzervatív választókat nem szólítják meg, és elhagyják a hagyományos pártokat, radikalizálódnak, és a populista pártok felé fordulnak, és ott vannak a politikailag elfásult választók se, akik nem, ért nem tartják magukhoz közelének az Európai Uniót, és ezért ez nem működik. Sajnos lejártak, lejárt az időnk. A tolmácsok sajnos gyakran túlóráznak, de azt hiszem most már tényleg lejárt az idejük, úgyhogy Tehát, ahogy mondtam, lejárt az időnk.